napirendünk következő pontja a bizottság alelnökének és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek a nyilatkozata a jemeni humanitárius helyzet. Bert Kunders úr fog a főképviselő asszony nevében beszélni. Parancsoljon! Uh, Madam uh, President, uh, honorable members. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos és időszerű vitát a jemeni humanitárius helyzetről. Nézzünk szembe a tényekkel, Jement túlságosan elhanyagoljuk, vagy akár el is feledkezünk arról, hogy itt egy válság van kibontakozóban, és nagyon lényeges, hogy felfigyeljünk egy katasztrofális méretű humanitárius válságra. Elég csak azon emberek számát megnézni, akik azonnali segítségre szorulnak. A nemzetközi egyezmények ellenére folyamatosan figyelmen kívül hagyjuk a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás és az emberi jogok alapelveit. A konfliktus összes szereplője a civileket célozza, különösen az orvosok határok nélkül szervezet elleni támadások voltak súlyosak. És ez is egy példája annak, hogy megszekték a nemzetközi jogot a háború során. A humanitárius válság intenzitása folyamatosan emelkedik, Becslések szerint 21,2 millió ember, vagyis a népesség 82%-a humanitárius segítségnyújtásra szorul, 14,4 millió élelmiszerre szorul, és mindegy 19 millióan nem férnek hozzá ivóvízhez és egészségügyi szolgáltatásokhoz. Az Európai Unió aktívan hozzájárult a helyzet megoldásához és a jemeniek alapvető jogainak helyreállításához. Több utat is megpróbáltunk. A bizottság decemberben 17 millió euróval járult ehhez hozzá. Ezzel a válság megoldására szánt összeg 52 millió euróra emelkedett. A sürgősség és a humanitárius ellátáshoz járultunk hozzá ezzel az összeggel, és ez a jövőben is folytatódni fog. A belső menekültek, migránsok szintén élemezési válságban szenvednek, és ez a helyzet is rosszabbodott a konfliktus során. Az Európai Unió továbbra is hozzá fog járulni ahhoz, hogy élelmiszert lehessen szállítani ebbe a régióba, de a humanitárius segítségnyújtás csak egy aspektusa a problémának. Az alapvető szükségletek 90%-át importból fedezik, és az importra vonatkozó szankciók is lényegesek. Az Európai Unió szorosan együttműködik az ensz és más felekkel az igazolás és ellenőrzési mechanizmusok érdekében, hogy a humanitárius eszközök és készletek eljuthassanak, erre is már két millió eurót szántunk. A 2014 második felében erősödő konfliktusok 2015-ben már súlyosan akadályozták az átmenet megvalósulását, és a humanitárius válság szélére sodorták az országot. Az Európai Unió április 20-án és november 16-án is leszögezte, hogy véleménye szerint ezt a konfliktus politikai úton kellene megoldani. A befogadó politikai környezet kialakulása a Nemzetközi Büntetőbíróság által meghatározott keretek között nagyon fontos, illetve az ENSZ biztonsági tanácsának határozatait is be kell ahhoz tartani, hogy itt megoldás születhessen. Júniusban Genfben volt már egy tárgyalási forduló, és tavaly Svájcban volt egy második forduló. Ezt a folyamatot az ENSZ koordinálja, és valamennyi fél részt vesz ebben, és a következő napokban is várható egy ilyen találkozó. A konfliktusban több regionális szereplő is részt vett, és mi arra ösztönzünk minden érintettet, hogy pozitívan járuljon hozzá a válság politikai megoldásához. Az Európai Unió legfőbb aggodalma az, hogy hogyan lehetne azonnal lépéseket tenni egy tűzszünet érdekében. A felek többször megszekték már ezt a megállapodást, ezért bizalomépítő intézkedésekre van szükség a nemzetközi emberi jogok betartása mellett, illetve a foglyok helyzetét is rendezni kell. Különösen Thais városában, de Szádában és más érintett régiókban is biztosítani kell ezeket a jogokat. Jemen helyzete drámai, és ezért nagyon fontos, hogy a törvénysértések miatt elszámoltathatóak legyenek az elkövetők. A Nemzetközi Emberi Jogi Tanács egy kompromisszumos határozatot fogadott el tavaly október 2-án. Ez a technikai segítségnyújtásról és kapacitás bővítésről szólt Jemenben az emberi jogok témakörében. A bizottság egy vizsgálatot is indított ezzel kapcsolatban, ezt függetlenül szeretnénk megvalósítani. Az állítólagos nemzetközi emberi jogi, illetve humanitárius jogi jogsértésekről mind meg fog történni, és ezeket a 31. tanácsülésre fogják egy beszámolóban összefoglalni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Elsőként Maria Gabriel asszony másfél percben a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, eh, miniszter úr, kedves kollégák! A jemeni helyzet egy hármas eh, sürgősségi helyzet, humanitárius, politikai, biztonsági. Humanitárius helyzete egy éves konfliktus után rosszabb a helyzet, mint Szíriában öt év után. Jelenleg a Nezensz becslése szerint ez a legsúlyosabb humanitárius krízis a tagállamokat és a nemzetközi közösséget fel kell szólítanunk arra, hogy a humanitárius válaszadást fokozzák. Fontos, hogy gondol, megkülönböztetés nélkül valamennyi államra kiterjedjen ez megkülönböztetés nélkül. Egy állam vákumot hagyott, és ezt a Daesh és az Alkaida már is kihasználja. És az igazi veszély, hogy ezt már elmondtam, az az, hogy több instabil övezetet összekapcsolnak. És itten az arab félsziget és Afrika közötti összekötő elem elem Jemen és hasonló segítséget kelljen nyújtani, mint Szomáliának és Csiputinak nyújtottunk. Itt az Uniónak teljes szerepet kell vállalnia és játszania. Egyrészt támogatnunk kell az ENSZ erőfeszítéseit, hogy a tárgyalások megkezdődjenek, és többek kell tenni, hogy ez továbbra is napirenden maradjon. Közép és hosszú távon pedig nagyobb erőfeszítéseket kell tenni az öböl térség országa és az Arab Liga államainak val folytatott kapcsolatokra. Úgy tűnik, hogy nem vontuk még le mindig a tapasztalatokat, amik le kellene vonni az arab tavaszból és a geopolitikai helyzetből. Köszönöm szépen. Enrique Gerülő Salam a következő hozzászóló a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor a humanitárius válság oka egy konfliktus, különösen amikor egy országon belüli belső konfliktus okozza ezt, akkor nagyon fontos, hogy egy méltányos és fenntartható békét sikerül megteremteni. Ugyanis ilyenkor először is emberi életeket vesztünk el, másodszor pedig az infrastruktúra is tönkre megy, méghozzá a létfontosságú infrastruktúra azok, akik a legkevésbé férnek hozzá a, az ivóvízhez és az egészségügyi ellátáshoz, menekülté válnak, és őket ez megfosztja a megélhetési lehetőségektől is. A humanitárius válság során tehát az emberi jogokat folyamatosan megszegik. A humanitárius cselekvések iránti teljes tudatlanság mutatkozik itt meg, és ezt láthatjuk Jemenben is. Ahogy a tanács képviselője is jelezte, illetve ebben az esetben a bizottság is kitért erre, itt körülbelül a népesség 80%-a segítségre szorul, több mint 20 millió emberről van szó. És itt folyamatosan megsértik az emberi jogokat. Az én frakcióm is, különösen én, mivel én vagyok felelős az emberi jogi cselekvésekért, én vagyok az állandó előadója ezeknek a témáknak, mi erőteljesen támogatjuk a tanácsot. Áprilisban és novemberben is arra összönöztük őket, hogy működjenek együtt az ensz egy tartós béke megteremtésében. Mindez azért fontos, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák, illetve hogy minél hamarabb reagálni tudjunk több millió ember igényeire, akik a legalapvetőbb szolgáltatásokat sem kapják meg. Következő hozzászólom Charles Tannock úr egy percben. Elnök asszony, mint az egyik világ egyik legszegényebb országa, amely importokra szorul, 90%-ban élelmiszer ellátása érdekében még a háború előtt is már így volt, most aztán végképp humanitárius katasztrofákkal szemben nézzen, az ENSZ és más szervezetek számára világos, hogy rendkívül fenyegető a helyzet. Az EU-s tagállamai nagyon sok pénzt adtak hazám, az Egyesült Királyság 250 millió fontot tett be az elmúlt öt évben a segélypolitikába, ám a Jemenbe küldött pénz csak arra szolgál, hogy a, katon, a szaudi katonai támadások szétrombolják az ebből épült létesítményeket a középületek, a ö, infrastruktúra és polgári lakosok lakóterületeit megszenvedik a szaúdiak nagyon rosszul célzott bombatámadásait. 6000 polgár halt meg maig Szaudarábia és Irán egy, egymással harcol a térségbeli szupremáciáért, egyre vadabb eszközökkel lépve fel, Jemen pedig ebben a szörnyű háborúban áldozatul esett a két fél között. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a két percben már Ékes Háke az Alde nevében. Sie haben das Wort. Öné a szó. Sodat történt. Kondes miniszter úr, a jemenni emberek lassan belehalnak a szegénységbe, az éhezésbe, és a szaúdiak által vezetett úgymond koalíció bombázásaiba, amelyeket az amerikaiak és a nagy is támogat. A miniszterelnök azt mondta, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy a szaudarábiai támadások jól célzottak legyenek. Hát ez nem nagyon működik, úgy, úgy látszik. Szégyenletes, hogy a mi javaslataink és a holland kormány javaslatai hozzájárultak ahhoz, hogy hogy fokozódjanak a háborús bűncselekmények. Franciaország is nem, támogat támogatta Hollandiát e tevékeny a segítségnyújtásban. Az EU-nak egységes hangon kéne felszólni ebben a kérdésben. A stabilitás exportjáról beszélt a külügyi bizottságban, ez nemes cél, ám elsősorban a fegyverek exportját kéne bevezet, befezet, befejezni az EU-nak Szaudarabia felé. Kérdezem, hogy támogatna-e a tanácsban egy embargó témát, legalábbis a vadászgépek, a harci helikopterek és a bombák embargóját Szaudarábia felé. És meg fel kell tárni, hogy az aránytalan használata a kazettás bombáknak ezért kiterhelő felelősség. Az EU újra kell gondolja a kapcsolatrendszerét Szaudarábiával a jemeni bevezetések fényében, és az iráni állammal is talán egyelőben kellene eljárnunk, kapcsolatot felvéve azzal az országgal, azért is, hogy Jemenben véget vessünk az erőszak terjedésének. Iránt és Szódrábet is arra kell szorítani, hogy megoldást találjanak és vessenek véget az erőszak terjedésének a közel-keleten. A tengeri, légi és szárazföldi blokád nem tesz lehetővé a segélyszállítmányok eljutását Jemenbe, emiatt halnak meg az emberek az emberek nem jutnak el a kórházakba, nem mennek kórházba, mert úgy gondolnak, hogy a kórházak a légitámadások célpontjai. Jól mutatja, milyen a helyzet. Köszönöm, Szkáke úr. Tenok úr kérdése a fordulóhoz fogadja? Igen, Tenok úr, 30 másodperc van. Köszönöm, hogy fogadja a kérdésemet. Említett Nagy-Britanniát amely megpróbálja megvétózni azt a vizsgálatot, melyet Hollandia terjesztett be a jemeni háborús bűncselekmények ügyében. Van erre konkrét, van konkrét bizonyíték arra, hogy Szaudrábia iskolákat vagy kórházakat támadott volna? Ha a kormánynak van erre bizonyítéka, akkor miért nem teszi nyilvánossá, hiszen súlyos vádak ezek, Nagy-Britannia védelmet érdemel. Köszönöm. Tanok úr. Azt hiszem két kérdés keveredett össze hozzászólásomban. Egyrészt a holland kormány beterjesztett egy javaslatot, és Kuhn miniszter majd kifejtje, kifejti ennek miben létét. Az ENSZ vizsgálat végrehajtására ezt blokkolták sikeresen és sajnálatos módon, mert egy független vizsgálat kulcsfontosságú lenne a, a bűncselekmények feltárásában. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy kórházakat támadnak egy, inkább a orvosok határok nélkül civil szervezet mutatott erre rá. Ezt a, tehát nem a holland kormány mutatott erre rá, hogy a kórházok egyre gyakrabban támadások áldozata, hanem a orvosok határok nélkül. Köszönöm, van egy második kékkártyás kérdés, ám azt javaslom, hogy ebben a szakaszban egy személyre csak egy kékkártyás kérdés juthasson. Ezért Carver úr, Carver úr egy másik alkalommal kapja meg a szót. Verzsia asszony a következő, a GUE nevében egy percben parancsoljon. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony csodálatos mozgalom alakult meg 2011-ben, és most Jemenben gyilkos válság van, amit Szaúd-Arábia irányít, ugyanakkor pedig a hútik, akik a volt elnök Szali pártján állnak. Itt egy azt akarják velünk elfoly, elhitetni, hogy itten a jó szuniták és a rossz siták között van a a harc, holott nem erről van szó, hanem itt a regionális konfliktusok vannak, és én bonyolult a politikai és a szociális helyzet. A jemeni lakosság, amely már így is a legszegényebb a világnak, itt a, ehhez jön még a Daesh, Szarnaud-Arábia harciassága és középkori magatartások, amelyek felett az európaiak, a nyugatiak ö, szemet hunynak. Meddig marad ez még elfelejtett konfliktus? Nem elegendő itt el a leleplezés és a humanitárius segély, hanem a szereplőkkel kell fellépni, és nem szabad az ENSZ és az Egyesült Államok mögé bújni. Köszönöm, Verzsi asszony. Most a zöldek nevében Barbara Lochbilleri a szó. Egy percben. Egy minuta 30. Másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. 2015 óta eszkalálódik a jemeni konfliktus, és az ország humanitárius katasztrófába sodródik. Főleg a polgári áldozatok közül két millió gyermek szenvedél meg ezt leginkább, akik alultápláltak. Az EU és a tagállamok azt kell garantálják, hogy elégséges humanitárius segély jut el Jemenbe. A jemeni konfliktusban két egy törékeny szövetség harcol egymással, Szali elnök hívei éjszakon, a politikai erőkkel, szeparatistákkal, akik délhez tartoznak. Nagyon bonyolult, és a, a, a te a konfliktus azzal, hogy beszálltak, beszállt Irán és Szaudarábia. A hutuk Iránból kapnak fegyvert, miközben Szaudarábia a légierejével közvetlenül támadja ellenfeleit. Több mint 2800 civil áldozatai vannak a szaudi légitámadásoknak, ugyanakkor a rakétatámadások is sok áldozatot szednek. Polgári célokat is támadnak a szaudi légierőgépei, iskolákat, kórházakat, más középületeket. A konfliktus eszkalációjából főleg a dzsihadista csoportok húznak hasznot, mint az al és az ISIS ezért követeljük azt, hogy a konfliktusban levő feleknek ne szállítsunk fegyvereket, beleértve Szaudarábiát is. A fegyver szállításokat tudnilik hozzájárulunk az a fegyveres harc eszkolálásához, holott az ENSZ békés rendezésére van a szükség. Köszönöm. Következő hozzászóló az EFD nevében két percben Fabio Massimo Castaldo úr signor presidente qual è il modo migliore per silenziare il dissenso? hogyan lehet a belső disszidenseket elhallgattatni? egyszerűen úgy hogy a külső elemekre koncentrálnak a fels, nagy fenyegetettség miatt kell, hogy nemzeti összefogás legyen, mert egyébként vagy terroristának, vagy árulónak tekintik az embereket. Ezt kellett volna figyelembe venni Szaudarábiába, akik megpróbáltak Irán ellen fellépni, és a kis minőt, húti kisebbség ellen. De ezek a dolgok nem úgy alakultak, ahogy erre számítottak most uh, itt van UBAB uh, legyőzése, és itt gyakorlatilag a uh, regionális harc folyik, emellé több ezer halott lett, gyerekeket, asszonyokat sújtottak a bombázások. 16 millió jemeni víz nélkül, élelmezés nélkül van. Ez az egész egy nagy ami még ennél is fontosabb, hogy az emberi jogok megsértése egyre csak fokozódik. Az ENSZ ezt tapasztalja, több mint 8000 ügy volt 2015 óta, miközben volt már a 2013-as ENSZ állásfoglalás. Ban ki már komoly kételjei vannak a tekintetben, hogy Szaudarábia hogyan kezeli helyzetet, hogyan lehet egy hivatalos vizsgálatot indítani, de ez a minimum, amit el kellene érni. És sok európai ország egy kicsit úgy nem figyel oda, az Egyesült Államok is félrenéz, miközben vannak olyan műveletek, és együttműködések, amik a hírszerzés rendelkezik adatokkal. Az irán nukleáris megállapodás volt a tét, akkor érdekes módon másképpen álltak hozzá. Tehát itt nagyon fontos, hogy határozott álláspontot foglaljunk el, elítéljük ezeket a jogsértéseket, mert az ember gyakran ugye be, egyik szemét behunják, hogy bizonyos kisebb értekeket védelmezzenek. INF. E Utolsó frakció hozzászóló Nikolá Bay, az INF-em e soraiból egy percben. Dans sa déclaration a január 10-i nyilatkozatában a főképviselő elítélte a Jemen északi részében történő kórház bombázást, amelyben hatan haltak meg, és sokan megsérültek, közöttük az orvosok határok nélkül tagjai is. Arról beszélt ön, hogy humanitárius és civil szervezeteket célzó támadások de ha jól emlékszem, akkor ez a harmadik olyan kórház, amelyet közvetlenül célzott meg a szaudarábiai antisita koalíció. És ön alig beszél arról, hogy a megtiltott kazettás lőszereket alkalmazzák a szaudiak, de megfeledkeztem arról, hogy szaudi barátaink az olaj dollárjaikkal elérték, hogy az ENSZ-ben ők elnökölhessenek az emberi jogi tanácsban. És engedje meg nekem, hogy visszautaljak arra, hogy amikor még csak szegény beduinok éltek Szaudi-Arábiában, akkor Jemen már egy nagy civilizáció volt. Tehát ne hagyjuk tovább, hogy jemeniek hajanak meg a szaudi bombák hatására, és akadályozzuk meg a több ezer éves örökségük elpusztítását. Köszönöm a következő hozzászóló. Alessia Maria Mosca, egy percben parancsoljon. Grazie, Presidente. La gravità della situazione in Yemen dovrebbe... Köszönöm, elnök asszony a jemeni helyzet súlyosságának azt kellene jelentenie, hogy a humanitárius szervezetek és az érdekelt felek együtt kell, hogy működjenek. Engem nagyon nyugtalanít az, hogy a humanitárius válság szörnyű hatással jár a lakosságra nézve, és olyan emberek között is véleményeltérés van, akiknek ugyanazon az oldalon kellene közbelépniük a kórházak kifogytak az alapvető gyógyszerekből, és itt 13 millió emberről beszélünk, akik az éhhalál szélén állnak. Nagyon sok embernek van szüksége humanitárius segítségnyújtásra. Több mint 2500-an sérültek meg a szaudi bombázás során, és a többségük civil volt. Én nagyon szeretném, hogyha fokoznák a diplomáciai erőfeszítésüket, és ezen kívül a létrehozott humanitárius folyosó addig is már létezne. Köszönöm, Javier Nárt a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jemeni konfliktus történelmi eredetű 1975 óta zajlik már, és azóta semmi sem változott meg. Ebben az esetben a más néven zajlik, de ugyanazok a csoportok küzdenek. Már 1920 óta folyamatosan támadja Szaudarábia is Jement. Ez a konfliktus tehát a múltba nyúlik vissza, és egy egész régió szenvedettől. Nagyon brutális módon avatkozott most közbe Szaudarábia, és valóságos mészárlást hajtott végre. és zsoldosokat is bevetettek ebben a támadásban, közülük 3000-en kolumbiaiak is voltak. Meg kell nekik mondanunk, hogy most már elég. Nem hagyhatjuk, hogy külső ügynökök vegyenek részt egy konfliktusban. Én teljesen egyetértek a békakonferencia ötletével, de ehhez ki kell utasítani az agresszorokat, ebben az esetben a szaudiakat. Köszönöm szépen, a következő szóló másfél percben James Carver. Köszönöm, elnök asszony. Közben kapcsolatban vagyok a szodrábi parlament tagjaival, illetve a dél-jemeni független mozgalommal. A déli mozgalom és a milícia erőfeszítésére ellenére továbbra is őstromolják őket a szunni fundamentalisták. Jelen az elmúlt hetekben sikerült felszabadítani néhány területet, ám a szaudarabi segítségdás hiányában tovább romlott megint a katonai helyzet. A déli erők nem kívánnak a volt Észak-Jemen területére átlépni. Úgy tűnik, hogy a stabilizáló elemek azok a klánok, amelyek képesek rendet teremteni a saját területükön, ám a szaudiak ezt nem engedik. Azért halnak meg az emberek, mert Szaudarabia és Irán helyben akar eldönteni politikai játszmáit, és nem nincsenek tekintettel a jemeniek szenvedésére. Ha komolyan vesszük Jemen jövőjét és stabilitását, akkor a nemzetközi szereplők aktívan fel kell lépjenek ott helyben, és nem a szokásos eszközökre kell támaszkodnunk, amelyek nem adják meg a helyzetet, és tragikus ö, ö, kára. Köszönöm szépen, Káver úr. Aigen Freud úr a következő egy percen, Egy perc, 30 másodperc, elnök asszony. Nem? Egy perc van önnere. Nagyon sajnálom. Kálver úrnak volt másfél perce, de ő nem tartotta magát, szóval egy percet kap. Hát elnök asszony, nagyon sajnálom, hogy nem is tesz semmit azért, hogy a bánatomat enyhítse. Pedig stratégiailag nagyon fontos területről beszélünk idén, 6000-en vesztették életüket. Nap mint nap egyre többen Hat fél millió ember éjségben, alig van víz, ritkán van áram, és ez a mai Jemen ábrázata. Éppen ezért alapvetően fontos, hogy mielőbb megkezdődjenek a béketárgyalások. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az, hogy a humanitárius segélyszervezetek a konfliktusos régióban munkájukat akadály nélkül végezhessék. Mi, az Európai Unió, támogassuk a az ensz abban, hogy tartós fegyverszünet, majd béke alakuljon ki. De ex, ö, fegyverexportőrként nem szállíthatunk az amúgy is robbanásveszélyes helyzetbe. A további ö, politikai összefogás segíthet csak arra, hogy a konfliktust elkerüljük. Köszönöm. Freund úr, nagyon sajnálom, épp most mondták, hogy a frakciója valóban egy perc harminc másodpercet kap, úgyhogy kérem folytassa. Figyelem a harminc másodpercet. Hát köszönöm, elnök asszony. Szóval nem gyakori, hogy nekem van igazam önnel szemben. Minden esetre azok a az előrelépések, amelyek a bombázásokat követően, bármely oldalról is érkező bombázásokat követően fejlődést indíthatnának, az nagyon lassan jönnek. Megint az Al-Qaida harcosai élvezik ennek a helyzetnek az előnyét. A terroristákat Párizsban terroristák közül azonosítottak valakit, aki a jemeni táborban is járt. Köszönöm Sajnálom, nem az én hibám volt, remélem sikerült korrigálni a revelmi rendszerbeli probléma. Kora úr, egy percre. Grazie, Presidente. Bene, 6.000 vittime, circa 3.000 civil. Köszönöm szépen, elnök úr. 6000 áldozat, 3000 civil ezek közül. Ez mutatja, hogy mennyire komoly a helyzet Jemenben. És ráadásul a helyzet nem új. Jemen már nagyon régóta nehéz helyzetben van. Ez egy újabb háborús játszótérré kezd válni jelentős hatalmak számára, akik között a barátaink is szerepelnek. Nagyon sok szép nyilatkozatot hallottunk a béke folyamatról, a segítségről, stb., de sokkal több iga világosságra és sokkal több határozottságra van szükség. Szaudarábia a fő tényező ebben a konfliktusban, és például tőlünk az olasz kormánytól is kapnak fegyvereket. Újabb és újabb bombákkal küzdenek az egy, küldenek az Egyesült Államok, és az Egyesült Királyság is bombákkal fel, megrakotott hajókat küldenek hozzájuk. Külügyi vezetőnk talán, ha hiteles akarna lenni, akkor legyen egy kicsit keményebb Szaudarábiával. Köszönöm. A listámon a következő Francisco Assis, aki nincs a teremben. Úgyhogy a szót eh, Gufrida asszonynak adom meg egy percre. Presidente. La situazione in Yemen è letteralmente... Elnök asszony, a jemeni helyzet szó szerint drámai. A jemeniek nyol, többi 80%-ának humanitárius segére van szüksége. 21 millióan vannak, akik eh, a tönk szélén állnak. Nehezek a hétköznapok, a befogadó központokban, kórházakban. Persze nem rosszabb a helyzet, mint más közel-keleti országokban, de Jement nem lehet külön kezelni a polgárháború miatt, hanem konfliktusos területként olyanként, amely az egész régióval egyezik problémáiban. Szaudi-Arábia, Irán, a két ország közti konfrontáció tulajdonképpen érinti ezt az országot is. Az Al-Qaida még mindig aktív a térségben, az ensz az ENSZ-el együtt kell működni azért, hogy az országban fegyverszünet legyen, egyébként robbanás szélén áll az ország. A terror lépni. Három hozzászólás lesz a spontán hozzászólásban. Stanislav Kolcsák az első egy percben. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Já si velmi vážím úsilí. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon tiszteletben tartom az intézmények az európai intézmények erőfeszítéseit, amelyel segíteni próbálnak, hogy a humanitárius helyzetet megoldjuk Jemenben. De úgy gondolom, hogy nagyon sajnálatos, hogy a szemlélő szerepét vállaljuk csak. Az Irán és Szaúd-Arábia hatalmi van a térségben. Azt a szerepet és azt a finanszírozást, amit már ebbe a régióba elküldtünk, nem tudjuk megfelelően kamatoztatni. Sajnálatos a helyzete a civil lakosságnak is. Szaúd-Arábia hosszú távon koalíciós partnerként kíván fellépni, és az USA partnereként, és Európa partnereként, de Iránnal azért kell tárgyalnunk, hogy ne lőtérré váljon ez a térség. Köszönöm. Nikola Caputo, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jemeni humanitárius helyzet nagyon is súlyos, hiszen a lakosság mintegy kétharmada segítségnyújtásra szorul. Olyan konfliktusról beszélünk, amelyet sokan Irán és Szaudarábia közötti proxy háborúnak tartanak. Nagyon súlyos tehát a helyzet, az ENSZ kimondta, hogy egy há hármas szintű konfliktusról van szó, amely a legmagasabb szint. Mintegy 20 milliós lakosság, több mint 30%-a segítségnyújtásra szorul, és a kórházakat és bombatámadásért már nem első ízben. Civil lakosságot vesznek célba, ez azt jelenti, hogy ártatlan áldozatok vannak, nagyon nehéz politikai megoldást találni. Az Európai Uniónak hallatnia kell a hangját, nem szabad hezitálnia. A nemzetközi közösségek közösen megoldást kell találni. Köszönöm az utolsó, Notis Marias úr egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tavaly októberben a Kereszt elnöke azt mondta, hogy mint egy öt hónapos háborút követően úgy néz ki Jemen, mint Szíria öt éves háború után. 2015 márciusában mintegy tízezren veszítették el az életüket, nagyon sok civil áldozat, nagyon sok gyermek közöttük. Humanitárius válságot jelentett be az ENSZ, mintegy 19 millióan nem jutnak hozzá a biztonságos ivóvízhez, nagyon sokan nem jutnak hozzá élelmiszerhez, és éhínség fenyegeti a lakosságot. A bombázások miatt, illetve az izoláció miatt. Menekültáborokat bombáztak, iskolákat bombáztak, kórházakat bombáztak. Ez azt jelenti, hogy rettenetesen magas az, a civil áldozatok száma a orvosok határok nélkül szervezett és bombatámadásnak volt áldozata. Háborús bűnökről beszélünk tehát Jemenben, és intézkedéseket kell foganatosítani. Köszönöm. Az utolsó a jemeni vitában Najter uh, Kunders miniszter úr a főképviselő asszony nevében. Thank you very much, uh... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egy olyan kérdéssel kezdeném, amelyről szó volt, nem lehetünk csak megfigyelők, és ez egy rendkívül fontos megállapítás, hiszen nem lehetünk, valóban nem lehetünk csak megfigyelők, és nem is vagyok azok, vagyunk azok. Látjuk, hogy a tanács és nagy aggodalommal követi a jemeni eseményeket. A főképviselő nevében, Frederika Mogherini nevében szóltam eddig. Személyes véleményem pedig a következő. Sokat jártam Jemenben, és azt látjuk, hogy óriási a katasztrófa, nagyon nehéz környezetben találjuk ezt az országot, és ezek a körülmények oda vezettek, hogy most nagyon súlyos válság sújtja ezt az országot. Katasztrofális a helyzet, és minden humanitárius szervezet katasztrofálisnak nevezte a helyzetet. A kérdés természetesen az, hogy akkor megfigyelők vagyunk-e vagy sem. Azt mondjuk, hogy proaktívan kell eljárni. A főképviselő asszony szerint mi vagyunk az egyik egyetlen olyan szereplő, aki, amely minden ö, féllel tárgyalásokat folytathat. Politikai megoldást kell tehát találnunk, ezt nagyon sokan megemlítették itt önök közül a mai nap folyamán. És valóban ez a legfontosabb kérdés, És természetesen itt az emberi jogok kérdése is felmerül. Az emberi jogi tanács, az ENSZ emberi jogi tanácsa, és itt Természetesen egyértelmű, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsa egy kompromisszumos állásfoglalást hozott 2015. októberében, amely meghatározza a Nemzeti Vizsgálóbizottság, Nemzetközi Vizsgálóbizottság feltásának feltételeit, illetve körülményeit, valamint független vizsgálatot kérünk minden emberi jogsértés tekintetében. Ezért az Európai Unió aktívan nyomon követi majd a főképviselő munkáját a következő tanácsüléseken, illetve természetesen egy átfogó írásos jelentés is készülni fog majd a jövőben. Ez rendkívül fontos. Nagyon sokan utaltak nem csak a humanitárius helyzetre, hanem a nemzetközi humanitárius törvények tiszteletben tartására is. kazettás bombákat használnak a lakott területeken. Ez is vizsgálat tárgyát képezi, és a főképviselő asszony meg is ragadja a lehetőséget, és vizsgálatot folytat, megnézzük, hogy milyen eredményekre jutunk ebben a kérdésben. Aztán a Szaudi-Arábiával kapcsolatos fegyverembargó nem válasz a kihívásokra, mégis nagyon fontos, a 2008-as közös álláspont tekintetében, a, amelyről beszéltünk a tanácsi munkacsoportban, illetve a külügyi szolgálat keretében is. Nagyon sokan rámutattak a helyzet regionális aspektusaira, rámutattak Szaudi-Arábia Szaudi-Arábiával kapcsolatos feszültségre, illetve arra, hogy ez mennyiben érinti Jement, és hogyan változtatja meg a tárgyalásokat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nemzetközi közösség már aktívan fellép, többek között a főképviselő asszony is, és ezt, a, ezt az erőfeszítést folytatni kell, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a következő napokban előrelépés történjen. Arra számítunk, hogy ez lehetséges, bár látjuk, hogy nagyon szalad az idő, hiszen a február elején már itt van a küszöbön. Ismail csak Ahmed, az ENSZ külön küldöttje, rendszeresen utazott Jemenbe, illetve a régióba, és megpróbált meggyőződni arról, hogy valóban erőlépés történik. A szaudi hatóságok, és ezt nagyon fontosnak tartom, odafigyelnek a saját kötelezettségvállalásukra, és arra számítanak, hogy egy fenntartható tűzszünetet sikerül majd kialakítani, illetve a bizalomépítés is elindulhat. A 2216-os ENSZ biztonsági tanácsi határozat értelmében. Ami pedig az orvosok határok nélkül kérdést illeti, valóban nagyon helyes, hogy az Európai Parlament képviselője megemlítette ezt a problémát, hiszen egyre több támadást láttunk ugye a világ különböző pontjain, amely az MSZF-et érinti. Természetesen ezt meg kell vizsgálni, és arra számítok, hogy az emberi jogi főbiztos beszámol majd a következő tárgyalások során erről a kérdésről. Aztán, hogy Teheránhoz szólunk-e, fordulunk-e? Igen. Irán uh, politikailag támogatta a mozgalmat. Nagyon fontos regionális szereplő, és uh, azt hiszem, hogy az Európai Unió abban a helyzetben van, hogy a különböző felekkel beszélhet és konstruktív politikai megoldást hozhat. Ez létfontosságú. Hogyha ez nem történik meg, akkor csak az ISIS és más hasonló csoportok malmára hajtjuk a vizet. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök asszony! azt a lehetőséget, hogy Jemenről beszélhettem. Nem csak, hogy nagyon is sürgős kérdésről van szó, de ha megnézzük a statisztikát, akkor azt látjuk, hogy rengetegen nagyon is vészhelyzetben vannak. Megtanultuk, hogy az öböl térsége, térségének problémái, illetve annak az instabilitása milyen hullámokat verhet itt nálunk is. Politikai megoldásra van szükség, fizikai, illetve társadalmi újjáépítésre, hiszen e, tudjuk, hogy mi történt a város régi területeivel. Újjáépítésre van tehát szükség, és ezt egyetlen kormány sem vállalhatja fel egyedül. Az Európai Unió továbbra is arra ösztönzi tagállamait, illetve a térségben, térségben levő partnereit, a nemzetközi közösséget, illetve Jemen kormányát, hogy együtt, közösen lépjenek föl, és segítsék Jemen újjáépítését. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm a részletes magyarázatokat is. Ezzel a vitát lezárom. A szavazásra